Jó napot kívánok mindenkinek! Üdvözlöm Önöket ismét, folytatjuk a munkát. Tegnap, illetve nem tegnap, hanem ma délelőtt lefolytattunk néhány eszmecserét és szavaztunk is, és ma délután is szavazásra készülünk. De még mielőtt ez megtörténne, és még mielőtt kialakulna az ehhez kapcsolódó káosz, hiszen a szavazás alkalmával mindig egy kicsit felbojdult, még kashoz hasonlít az ülésterem. Beszélgetünk egy picit a korrupcióról, illetve az antikorrupciós jelentésről. Európa számára mindig nagyon fontos téma a korrupció aggája. A bizottság számára is egyre nagyobb hangsúlyal szerepel a bizottság feladatkörei között. Ez jó hír számunkra, hogy intézkedéseket tervez a bizottság a korrupcióval szemben, európai normákat próbálunk kialakítani, azért, hogy kellő lépjünk fel ez ellen, a gonosz jelenség ellen, nem csak az Európai Unió érdekében, hanem az Európai Unió érdekeinek megvédése érdekében, illetve hogy az európai állampolgárok hite megmaradjon az Európai Uniós intézményekben. The Commission has delivered a ezért nagyon jó hír számunkra, hogy a bizottság elkészítette az első korrupció ellenes stratégiáról szóló jelentést, working material. ami nagyon jó munkaanyag. Ez alapján tudjuk elemezni a korrupciós színteret, és hogy milyen eszközeink vannak a korrupció elleni fellépésre. Nagyon örülök, hogy Mászlöm asszony, biztos asszony megjelent ma a körünkbe, bemutatja a jelentését, a bizottsági jelentést, és azután lesz lehetőség arra, hogy megvitassuk ezt a kérdést. Most Málström asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves képviselő, hölgyek és urak, nagyon örülök, hogy itt lehetek ismét hogy bemutassam a korrupcióval kapcsolatos jelentést, és természetesen más kérdésekre is szívesen válaszolok, hogyha valaki ilyeneket szeretne feltenni. Az Európai Bizottság mindig is támogatta a korrupcióval kapcsolatos munkát, a parlament is támogatja ezt, ezt most szeretném megköszönni hogy a parlamenti ciklus alatt támogatták az erőfeszítéseinket e tekintetben, és a, a viták rámutatnak arra, hogy az intézményekre milyen hatása van a korrupció, a belső piac kiteljesedését is gátolja, illetve az illegális pénzek legális befektetéséhez hozzájárul, mindez igaz. Az adófizetők számára ez évente több, billió, több milliárd euróba kerül. Egy gondos becslés, egy óvatos becslés 2011-ből 120 milliárd euróról szól évente. Különösen a megszorítás időszakában sokkal jobban fel lehetne használni természetesen ezt az összeget. Megpróbáltuk jobban megvizsgálni a korrupció jelenségét, hosszú ideje dolgozunk ezen a jelentésen, és szerettük volna a leg tartalmasabbra elkészíteni ezt a jelentést. Múlt héten véglegesítettük a munkát, a 28 tagállamot vizsgáltuk meg, hogy hogyan lépnek fel a korrupcióval szemben, hogyan érvényesítik a szabályozó intézkedéseket, illetve a, a törvényet, a lehetőségeket a korrupcióval szemben. A jelentésből kiderül természetesen, hogy tagállamonként más a szintje a korrupciónak, de minden országban jelen van a korrupció, nincsen korrupciómentes ország vagy zóna az Európai Unióban. Ennek tudatában vannak az állampolgárok, és aggódnak is miatta, és a felméréseink rámutattak, hogy az európai állampolgárok 76%-a úgy gondolja, hogy országában széles körön elterjedt a korrupció, több mint fele az európaiaknak azt gondolja, hogy a közelmúltban tovább terjedt a korrupció, ez az ő személyes benyomásuk. Ez nagyon komoly jelenség. 12 közül egy európai maga is találkozott az előző évben a korrupció jelenségével és az európai vállalkozások 40%-a, megkérdezett vállalkozások 40%-a úgy gondolja, hogy Európában az üzleti tevékenységet akadályozza a korrupció. Ez is egy súlyos jelenség, vagy komoly jelenség. Az elmúlt évben az korrupció elleni politikával sok országban nagy hangsúlyjal foglalkoztak a politikai pártok, mozgalmak, korrupció ellenes napirendel indulnak a választási küzdelmekbe és sokan stratégiát próbálnak alkotni ezzel kapcsolatosan, ezeket a jelenségeket üdvözöljük, és jó gyakorlatokat is azonosítottunk az egyes országokban. Ugyanakkor, ahogyan a jelentés is kimondja, ez még nem elégséges, nem vagyunk elégedettek az eredményekkel, és ez minden tagállamra vonatkozik. A meglévő törvényeket, politikákat nem hagyják végre kellőképpen, és a politikai kötelezettségvállalás még nem elégséges a korrupció felszámolására a korrupciónak tovább gyűröző hatásai is vannak. Nagyon sok területet érint a pártfinanszírozástól, az önkormányzatok finanszírozásaig, a közbeszerzésekig sok tagállamban a pártfinanszírozás a legérintettebb terület, máshol a közbeszerzések területe, vagy az önkormányzatok sok helyen az egészségügyi ellátások igénybevételéhez, vagy megfelelő minőségű igénybevételéhez is csúszó pénzeket kell fizetni. A 28 fejezetben megpróbáltuk feltárni a helyzetet. A bizottság készítette el ezt a jelentést, nemzeti szakértők, kutatók, nemzetközi szervezetek szakértőinek segítségével több szemináriumot is tartottunk ezzel kapcsolatosan. A bevezető a trendeket értékeli az Európai Unióban, azután van egy tematikus rész a közbeszerzéssel kapcsolatosan, utána a 28 fejezet taglalja az egyes országok helyzetét. Azután ajánlásokat is megfogalmaz a jelentés, országonként más és más ajánlásokat Példaként említenék néhányat, az integritás normák, vagy a pártfinanszírozás átláthatóságának az erősítése, a belső ellenőrzési mechanizmusok erősítése, az a vagyonbevallási vagy nyilvánosságra hozatali eszközök megerősítése, az összeférhetetlenségi szabályok pontosítása, azután az ügyészségi bírósági rendészeti szervekben az antikorrupciós intézkedések megerősítése, a különböző ügynökségek szerepének megerősítése, illetve annak biztosítása, hogy a megválasztott politikusok elleni korrupciós vádak esetében ne akadályozzák meg a bírósági eljárásokat, a külföldi megvesztegetés területén, különösen a védelmi politika területén ezeknek az eszközöknek az alkalmazásának a visszaszorítása, azután az állami vállalatok vagy állam által irányított vállalatok esetén a korrupció visszaszorítása, illetve a közpénzek elköltésének a pontosabb szabályozása. Ezek példák, illetve ajánlások, amelyeket a különböző területeken megfogalmaztunk. Mint említettem, alaposabban megvizsgáltuk a közbeszerzések témáját. Önök is tudják, hogy az Európai Unió GDP-jét, GDP-nek egy ötödét az állami hatóságok költik el közbeszerzés révén, termékek szolgáltatások beszerzése révén, illetve ennek az egyötödnek 20%-ára vonatkoznak közbeszerzési szabályok, hiszen ez haladja meg ezt a határértéket. Az Olaf tavaly októberben beszámolót tartott a parlamentnek, azt becsülte, hogy 2010-ben 5 ágazatban, 8 tagállamban 1,4, illetve 2,2 milliárd euró közötti költséggel jár, vagy veszteséggel jár a közbeszerzés területén. A tendereken résztvevő vállalatok egyharmada említette azt, hogy a korrupció miatt nem nyerték el a megbizatásokat ezért nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a közbeszerzési korrupció megakadályozására, szisztematikusabban kihasználva a korrupciós kockázatbecsléseket a különböző ágazatokban, átláthatóságot biztosítva a beszerzés teljes ciklusára nézve, illetve a szerződés végrehajtása alatt is. Meg kell erősíteni a külső-belső ellenőrzési mechanizmusokat, átfogó áttekintést kell kapni ezekről a projektekről, az megelőzéssel kapcsolatosan pedig tudatosságfokozásra van szükség. A jelentés részletesen taglalja mindezeket a témákat, ez az első ilyen témájú jelentésünk, nagy előrelépés ez, hogy első alkalommal elkészült ez a jelentés, ez mégiscsak egy első lépés nagyon fontos intézkedés ez, hiszen áttekintettük a tagállamok helyzetét, és javaslatokat is tartalmaz a jelentés arról, hogy hogyan lehet tovább lépni. Meghallgatjuk a tagállamokat, a nemzeti parlamenteket, a civil társadalmat, más érdekelteket, hogy, illetve vizsgálni fogjuk, hogy a tagállamok hogyan valósítják meg az ajánlásainkat. A tagállamokat szeretnénk támogatni, a helyi civil szervezeteket és önkormányzatokat is, továbbra is eh, érvényesíteni fogjuk a kohéziós politikában, a közbeszerzésben, a bővítésben, a fejlesztési segélyek területén, a korrupció ellenes szakpolitika különböző elemeit. Erre már korábban kötelezettséget vállaltunk, de a jelentés is megerősíti, hogy átfogó megközelítése van szükség a következő években is. Foglalkozni fogunk az európai szemeszter folyamatában is a korrupcióval, az azzal a céllal, hogy a gazdasági fellendülést ezzel is megtámogassuk, és az új jogszabályok alkotása során is figyelembe vesszük ezt a követelményt, és fél év múlva új jelentést készítünk, figyelembe veszük, hogy milyen előrelépést sikerült elérni a jelentés. Nem az egyetlen módja a korrupció elleni fellépésnek, de fontos eszköz ez, és nem szabad, hogy időt vesztegessünk ebben az erőfeszítésben. Elnök úr, még egy szót szeretnék szólni, ha megengedi, néhány szót arról a témáról, amiről sok kérdést kaptam írásban. A PNR, az EU PNR irányelvről beszélek. Önök is tudják, hogy tavaly júniusban a szakbizottsághoz visszakerült ez a dosszié az informális bel- és igazságügyi tanácson két héttel ezelőtt Aténban, az elnökük is ott volt, szóba került ez, a miniszterek mindegyike úgy fogalmazott, hogy ezt az irányelvet el kell készíteni, ezt mi is támogatjuk. Időközben a tagállamok nemzeti szinten is elkezdtek dolgozni a saját PNR rendszerük kialakításán, nemzeti adatbázisaik alapján. Ez azért lényeges, mert az úgynevezett külföldi harcosok Szíriába utaznak, ez egyre nagyobb veszélyt jelent Európa számára is, és az utas adatokról szóló adatbázisok, illetve ezeknek a nyilvántartása fontos eszköz a terroristák cselekményeinek megakadályozásában de amíg Európai Unió szintű PNR nem jön létre, a bizottság pénzügyi segítséget nyújtás, finanszírozást bizonyos nemzeti intézkedésekhez, hogy a lehető legkövetkezetesebben tudjuk kialakítani a rendszereket megfelelő adatvédelmi biztosítékokkal, de a kezünket megköti az a tény, hogy nincsen Európai Unió szintű PNR irányelv, csak ennek segítségével tudjuk megfelelően biztosítani az adatvédelem kellő szintjét az EU-n belüli adatfeldolgozásban. Tudjuk, hogy ez nagyon kényes kérdés ebben a szakbizottságban és a ház egészében, de remélhetőleg kellő eszközökkel tudunk fellépni a szervezetbűnözéssel és a terrorizmussal szemben, miközben betartjuk a legfontosabb adatvédelmi szabályokat. Azután Oroszországgal kapcsolatosan is szeretnék néhány szót szólni. Néhány héttel ezelőtt Moszkvában jártam. Az orosz fél megerősítette miniszterén keresztül a bizottságnak, hogy PNR adatokat az Európai Unió kifejezett hozzájárulása nélkül nem fog kérni, az API jogszabályokat alkalmazza majd 2014. júliusától és ez az átrepülő járatokat is érinteni fogja. A PNR adatok kérdése Mexikóval is szóba került. Mexikó saját jogszabályai alapján gyűjt utas adatokat, és a jogszabálynak az alkalmazását elhalasztotta egy olyan időpontig, amíg az Európai Unió dönt erről. Egyeztettem a mexikai partnerrel, múlt héten egyeztettem a miniszterrel, és március végén delegációt is küldünk Mexikóba. Ebben a témakörben arra szeretnénk mi is kérni Mexikót, hogy az API adatokat használja, és ne a teljes PNR rendszert. Ami pedig az MFF belügyi szakpolitikai dialógust illeti, a közelmúltban kaptam az elnöküktől erről levelet, Manszaviszi elnöktől is kaptam erről tájékoztatást. Az önök támogatásával arra törekedtünk, hogy a lehető legáttekinthetőbb, átláthatóbb legyen ez a párbeszéd. Manszeviszi úr tájékoztatja majd folyamatosan önöket a tagállamokkal folytatott egyeztetésekről politikusi szinten fogja ezt megtenni, tehát önöket teljes körben tájékoztatni fogja a titkárságot. Elnök úr, remélem, hogy néhány kérdésre előre válaszoltam már, de szívesen meghallgatom a többi kérdést is. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony. Hihetetlenül érdekes dolgokat hallottunk öntől. Nem tudom eléggé hangsúlyozni ennek a kérdésnek a fontosságát, nem csak számunkra itt a Libia Bizottságban, hanem az európai polgárok számára is fontos. Azt várják tőlünk az emberek, hogy hozzuk az eredményeket. Az adófizetők pénze ugyanis fontos, hogy minél, hamar, minél többször eljusson a célhoz. És nem csak mennyiségi szempontok vannak, hogy mennyibe kerül égveszökik a korrupció ára. Emellett minőségi megfontolások is vannak. Ugyanis a közhivatalt ellátókkal szembeni bizalmatlanság pont a korrupcióban gyökerezik, ha elhiszik, hogy minden elköltött eurócenttel el tudnak számolni, a vezetőik, akkor talán jobban bíznak majd bennük. Különösen igaz ez olyan válságos időkben, mint amit most már lassan hatodik éve tapasztalunk az Európai Unióban. Most kollégákhoz fordulok, van-e valami hozzáfűzni valójuk, Elsőként Anna Gomes kap szót a jelentkezők közül. Köszönöm. Mámström asszonyt természetesen én is üdvözlöm itt a régi ismerősként a szakbizottságunkban. Valóban roppant fontos jelentés ez. Főként a Portugáliával kapcsolatos bekezdést olvastam érdeklődve és azt hiszem, hogy korrekt től fogalmazott, nincs meg a stratégia, nincsenek meg a mechanizmusok a korrupció elleni harcra, és az emberek úgy látják, az emberek 90%-a, hogy a korrupció nagy probléma, és hogy ezt az elmúlt három évben csak tovább romlott. Pont ez az a három év, amikor amikor a trojka vezeti effektíve az országot, amelybe egyébként az Európai Központi Bank és az Európai Bizottság is beletartozik. Az emberek úgy érzik, úgy látják, hogy a korrupció az elmúlt három évben csak tovább nőtt, és én magam is osztom ezt a nézetet. Szégyenletes. Nem csak Portugáliának nincs korrupció ellenes stratégiája, az Unió egészében hiányzik ez a korrupció nem görög, portugál sajátosság, jelen van ez Németországban is, ez egész Európát, Európa minden sarkát eh, érinti. A finánc tőke által dominált világnak köszönhetjük ezt, a korrupció elbúrjánzását, and with the blessing of the Commission. Mindezt az Európai Bizottság. Az Európai Bizottság eközben semmit sem tesz, sőt, csendben bólogat. Pont ez a bailout, ez a mentőcsomag a korrupciót mm, legnagyobb forrása korrupció szó, vagy főként nem a korrupció elleni harc, vagy stratégia nem jelenik meg a dokumentumokban. Az adó kedvezmények, amelyeket a portugál kormány a trojka beleegyezésével adott, a legjobb módja annak, hogy a korruptak legalizálják a korrupcióból származó pénzeket, és Svájcban vagy más adóparadicsomban parkoltassák 7,5%-os minimális adó befizetése után. És még egyszer mondom, az Európai Bizottság tétlenül nézte mindezt, sőt jóvá hagyta. Tudom, hogy ön biztos asszony nagy erőfeszítéseket tesz ezen a téren, és ez a jelentés felsorolja azt, hogy mit kell tenni. Az európai szemeszter részévé kell tenni a korrupcióval kapcsolatos elemzést, mindent nyilvánosságra kell hozni, egyetértek. Ami az én hazámat illeti, példaként hozom csak egyébként Portugáliát, még egyszer mondom, ez egész Európát érintő kérdés. A lábjegyzetben megemlíti például a német ország által Portugáliának eladott, illetve Görögországnak eladott tengeralattjárókat, Görögországban már folyik a vizsgálat. Németországban ítélnek embereket a görög, azért mert görög portugál döntéshozókat kentek meg. Ugyanakkor nem nyilvános, hogy milyen büntetést kapnak. A Müncheni főügyész azt mondta, hogy nem köti az orromra, hogy milyen büntetést szabtak ki az érintettekre. A közbeszerzésben, főként a védelmi katonai közbeszerzésben ez teljesen általános. Az emberek úgy érzik, hogy sehova se haladunk, annak ellenére, hogy a Portugália kezdte azokat, azt a vizsgálatot, ami a német országi bírósági vagy igazságszolgáltatási eljáráshoz vezetett, de hát alapvetően az Európai Bizottság elnöke Barózó úra felelős, portugál alelnök, korábban védelmi miniszter a felelős. Ezért van az, hogy két évente váltják egymást a főügyészek, ahogy megértik a főügyészek, hogy miről is van szó, lecserélik őket annak érdekében, hogy sehova se vezessen a vizsgálat. Ezért van szükség arra, hogy Európa valamit tegyen. Az európai szemeszter erre kiváló eh, lehetőség. Portugália, Görögország, Németország, három országot érint ez a tenger alatt járó úgy, de az Európai Bizottságnak más felelőssége is van az egyenlítői Guinea az egyik legkorruptabb kormány. A BAN is Portugál bankkal állapodott meg a napokban. olyan pénzről van szó egyébként, amely alapvetően a közpénzből megmentett bankról van szó, így tehát az adófizetők pénzével játszanak. Az Európai Bizottság, akárcsak az EKB kötelessége lenne, hogy ez a korrupt megállapodás ne születhessen meg. Köszönjük Gomes asszonynak, mindig óriási érzelmeket korbácsol önben ez a, fel ez a téma, valóban teljes odaadással beszélt. Ezt mindig jó látni. Második hozzászólónk De Jong úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a biztos asszonynak is, hogy ismertette ezt a jelentést. 2011-ben találkoztunk először egy informális találkozón, hasonlóan gondolkodó képviselőkkel, és összeállított beszámolót. Az a benyomásom, hogy ön valóban nagyon elkötelezett ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ez kiderül a jelentésből is, és ahogyan Ana Gomes is elmondta, nagyon sok érdekes momentumot tartalmaz ez a jelentés. Ön több forrást ellenőrző, több forrásból származnak az adatok, nem is találtam semmilyen hibát vagy problémát. Nagyon örülök, hogy megszületett ez a jelentés. Ezt már önmagában is ünnepelhetjük, azt hiszem. Néhány megjegyzést azért szeretnék tenni. Az első igazából egy kérdés. A jelentésben valahol olvastam, hogy a kis korrupció igazából már nem probléma. És ilyen akkor ön nagyon helyesen azt is elmondta, hogy az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés több országban nagy problémákat okoz. Most nem akarnék megnevezni országokat, de polgárok maguk elmondták, hogy fizetniük kell a rendszertelenül egészségügyi szolgáltatásokért. Ez elfogadhatatlan. Hogy függnek össze ezek a dolgok? Hiszen persze koncentrálni kell a közbeszerzésre, de azért nagyon sok ember úgy érzi, hogy ez az apró kis korrupció, ez sokkal inkább érzékelhető az ő számukra. Mindig különbséget szoktunk tenni Egyrészt a szélesebb körben elterjedt korrupciós formák, illetve a kistílű korrupció között, de ez utóbbi nagyon súlyos problémát jelent sok ember számára. A másik dolog, a bizottság arra szólítja fel a tagállamokat, hogy hajtsák végre az irányelvet, korrupció ellenes irányelvet. De nem találtam igazából anyagot, végig néztem a magánszemélyek közötti korrupcióra vonatkozó, ré, vonatkozó részeket, illetve nem találtam ilyet a mellékletekben sem. Sok a vállalatok körében gyakori korrupció, de mikor beszélünk magánszemélyek közötti korrupcióról. Amikor valaki egy cégen belül, egy személy felveszi a kapcsolatot valakivel, aki egy másik vállalatnál dolgozik, és azután ők így bonyolítanak le egymással illegális ügyletet? Vannak itt tágabb kontextusba helyezhető kérdések. Az első, az egyik első fellépésünk 2011-ben az EU intézményekkel függött össze. Hogyha meg akarjuk mondani a tagállamoknak, hogy mi a helyes, hát akkor először a saját házunk táján söprögessünk. És volt egy eset, például hét képviselő volt érintett, akiket érdek, konfliktus, összeférhetetlenség vágyával illet, esettek, az parlamentben is, és az Európai Bizottságnál is voltak ilyen esetek, ügynökségiknél, a számvevőszék foglalkozik szakértői csoportoknál is. Úgyhogy valóban az EU intézmények számára is hosszú a lista, a saját dolgaikat kell először rendbe tenni, és a tagállamokhoz fűződő viszonyjal kapcsolatban is ez tájékoztatik el a közvéleményt is, és a tagállamokat is erről. Anna Gomes is említette, hogy az euróövezet néhány tagállamában e, különösen nagy a korrupció. Görögországban nem javult a helyzet, és a korrupció ellenes e, Task Force Görögországban e, nagyon aktív a trojka kezdeményezésére. Én tulajdonképpen azt gondoltam, hogy ilyen kis munkacsoportban nem sok mindent lehet elérni. Önnek mi az elgondolása? Hiszen van, ahol egy negyede, Olaszországban a, egy ötöde a fekete gazdaság, az egész gazdaságnak, és az eurozóna számára szerintem ez még egy nagyon hosszú projekt lesz, hogy itt leküzdjük ezt a korrupciót. Elég nehéz időpontban jött ki ez a jelentés, hogy küszöbön állnak a választások, nem tudom, mit tegyünk, jó lett volna egy állásfoglalás erről a kérdésről, de hát most tudom, hogy folyik a küzdelem, hogy a márciusi ülés szakon mi kerülhet rá még a napirendre. Hogyha ennek van vélemény valamilyen javaslata arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnánk mi is segíteni a bizottságot, talán a következő parlament üzze ezt a napirendre, rendre, Mindenképpen jó lenne, ha valamilyen írás is születne, tehát képviselők mondjuk írjanak önnek egy levelet, hogy közösen hogyan tudunk együtt sikerre jutni. Köszönöm, Kirkhope úr. Négykor van egy nagyon fontos szavazásunk, kérem, próbáljanak röviden fogalmazni. Röviden Szeretnék a korrupció határeseteivel foglalkozni. A korrupció az egy jogi kérdés, de ez utóbbi, ezek a határeseteket nehéz feltárni. Tagállamokban ugye említettük az összeférhetetlenséget. Sokszor azt mondják, hogy és sokkal visszaélés pénzekkel európai kontextusban, az intézmények korruptak. Mindig az EU intézményeket hibáztatják azért, hogy túl sokat költenek. Most az én régiómban ez egyetemű, hogy nem ez a helyzet, hiszen hát a legtöbb EU költségvetés nagy részét a, ugye a tagállamokban költik el. A következőt szeretném mindezzel mondani. Szerintem a bizottságnak sokkal határozottabban kellene lokalizálni a problémát. Máskülönben ugye mindig az embereknek az lesz a benyomása, hogy Független attól, hogy a bizottság hogyan próbálja leküzdeni a korrupciót, vagy milyen ellenőrzési mechanizmusokat léptet életbe, mindig megmaradnak ezek a vádaskodások az én hazámban, amely ugye büszke arra, hogy nagyon eh, magasak a normák, és küzdünk a korrupció ellen, de azért láttuk azt, hogy európai pénzeket hányszor elvesztettünk, eh, és sokkal világosabban, konkrétabban kellene ez ügyben fogalmazni, kérek megerősítést erről bizottságtól. Híjom asszony. Még gyorsabban, hogy maradjon idő a válaszra is. Elképesztő számokat hallhattunk, de többször említette a, a biztos asszony azt is, hogy nagyon fontos, hogy mit gondolnak az emberek, a polgárok. A valóság és az emberekben kialakult kép közötti különbség persze mindig megvan. Ön szerint hogyan tudnánk kidolgozni olyan kritériumokat, akár tudományos pontosabb kritériumokat, amivel ez mérhető lenne, például az Euróbarométer keretében. Második megjegyzésem, az európai intézményekre vonatkozó fejezet kapcsolatban bővebben szólna valamit, hiszen ha az európai intézményeket sem kerüli el a korrupció. Bronz úr. Köszönöm. Nagyon érdekes volt a prezentációja, de sokkal több, többről beszélt, mint a korrupcióról, vagy az Európai Unióról. A társadalom egészéről szót ejtett. Milyen pozitív ösztönzőket tud elképzelni a korrupció visszaszorítására, vagy a korrupcióba beleértjük a fenyegetést is, vagy olyan embereket is figyelembe veszünk, akinek az éles stílusa eh, kényesebb helyzetbe hozza őket. A pénzügyi ösztönzőkkel eh, lehet-e pártokat eh, vagy egyéneket befolyásolni. Az Egyesült Királyságban tíz évvel ezelőtt volt egy eset, nem akarok most neveket említeni, nem ez a célom, de ebben az esetben egy politikai adományozó kapcsolatokat tartott fenn egy országgal, eléggé vitatható kapcsolatokat ápolt ez az ország a szomszédaival, és egy vezető pártpolitikai tisztségre segített egy illetőt. Nagy a kérdés, hogy a politikai korrupció szóba kerülhet-e ilyenkor, nem az volt a cél, hogy a kimenetelt megváltoztassák, hanem hogy az életükre hatást gyakoroljanak. Harmadik kérdésem. A politikai korrupció annyira finoman zajlik, hogy akár nem is érzékelhető ez fajta meghívásokat vagy hízelgést jelent? Minden döntéshozót fel kellene készíteni ezekre a megkeresésekre. Engem például soha nem kerestek meg ilyesmivel, lehet, hogy azért, mert nem vagyok eléggé befolyásos, nem akarom ezt a saját pozitív számlámon elkönyvelni. Köszönöm szépen, Gyotova asszony. Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék szólni, csak egy kérdésem volna. És ezelőtt szeretnék Malmström biztos asszonynak köszönetet mondani, nem csak azért, mert eljött a körünkbe ma, hanem azért is, mert ilyen komoly munkát végeztek előkészítendő a korrupció ellenes jelentést. Nagyon sok kormány Európában nagyon kíváncsian olvasgatja ezt a jelentést, és biztos jegyzetelnek. Bulgária és Románia néhány éve már az Európai Unió tagja, korrupció ellenes monitoring alatt vagyunk, és a legutóbbi jelentésből kiderül, hogy Bulgária és Románia egyáltalán nem áll egyedül abban, hogy érinti ez a jelenség, ezért úgy tűnik, hogy ez a mechanizmus egy kicsit túlzás, milyen általános európai intézkedésekkel kívánja az Európai Unió kezelni ezt a helyzetet az EU egészében. Köszönöm. Köszönöm. Mulder urat láttam jelentkezni, illetve látom a listán. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek Mászöröm asszony, mert a bevezetőjére nem értem ide, úgyhogy arra nem tudok reagálni, de olvastam a híreket, és csak azt tudom mondani, hogy a bizottság részéről dicséretes erőfeszítés, hogy elkészítették ezt a jelentést. És van egy dolog, ami De Jong úr is említett, az európai intézmények nem szerepelnek ebben a jelentésben, olyan, mintha ők minden gyanú felett állnának, szerintem azért ez kétséges. Én ezt aggályosnak tartom, hogy az Európai Parlament felügyeli a bizottságot. Tudom, hogy ez nem egy könnyű kapcsolat, de a közvélemény szempontjából érdekesebb volna, ha mindenkit egyenlően kezelnénk, és az európai intézményekre is vonatkoznának ezek a felmérések. Igen, akkor hallgassuk meg Mászrom asszony válaszát, de azt azért megjegyezném, hogy igen, valóban a jelentés valós hatós, hatása volt a legtöbb európai tagállamban, ennek megvan az oka. Abból indul ki a jelentés, hogy a korrupció nem feltétlenül csak az új tagállamok újonnan csatlakozott tagállamok problémája. Ez egyáltalán nem így van, egy mélyen gyökerező és nagyon elterjedt gyakorlatról van szó. És az a kockázat, hogy nem kellő súlyjal lépünk fel a korrupcióval szemben, olyan kockázat, amit komolyan kell venni. Nem az egyik vagy a másik országról van szó, hanem az EU egészéről. Természetesen az is tény, hogy az állampolgárok egyre súlyosabb problémának tartják eh, a korrupciót, ennek is megvan az oka. Az állampolgárok egyre dühösebbek az egyenlőtlenségek miatt, illetve azok miatt az áldozatok miatt, amelyeket most meg kell hozniuk. a válság kezelési hiányosságai miatt. There is a survey about the comparative analysis of instruments and tools. Sokat elemezzük ezeket a jelenségeket különböző eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állnak, de úgy látszik nem eléggé ahhoz, hogy szembenézzünk a kihívás nagyságával. Ezért új eszközökre van szükség és bátorságra, hogy kiálljunk az értékeink mellett, amikor az új eszközöket alakítjuk ki. Természetesen vannak olyan eszközök, amelyeken most dolgozunk, például az államügyészi hivatal, de közös normákra van szükség, további eszközökre. Az Európai Bizottság következő megbizatási ciklusa, illetve a parlament következő ciklusa során ez a téma talán minden eddiginél relevánsabb lesz hogyha megfelelően kívánjuk reprezentálni ezeket a témákat. Fontos, hogy ez május 25-e után, a választások után első számú prioritás legyen Mászrom asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kérdéseket és észrevételeket. Köszönöm a parlamentnek a támogatását a folyamat egészében. Tudom, hogy hamarabb kellett volna elkészíteni ezt a jelentést, de nagyon nehéz munka volt ez hogy kiegyensúlyozott legyen a jelentés, ne egy-egy elszigetelt, nagy sajtóvisszhangot kapott esetet taglaljon csak, hanem a valóságot, az egyes tagállamok valós helyzetét. Ezért ez nagyon összetett feladat volt, a csapatom szerintem nagyon jó munkát végzett, de nagyon nagy kihívások elé elított minket ez a feladat. Látjuk mindennek a hatását, nem csak a média visszhangot, hanem több száz levelet kaptam az állampolgároktól is, a korrupciós esetekkel kapcsolatosan, akik szeretnék továbbvinni ezt az ügyet. Sok tagállam felvette velünk a kapcsolatot, és szeretnék, hogyha párbeszédet indíthatnának velünk. Nemzeti helyi parlamentek választott képviselői is felvették velünk a kapcsolatot, tehát Ezekre a párbeszédekre, ezekre az együttműködésekre remélhetőleg a jövőben is tudunk építeni, informális és formális szinten is. A közbeszerzés ebben az évben kiemelt téma volt. Lehet, hogy a következő témánk az egészségügyi ágazat lesz, vagy a kis összegű megvesztegedések, vagy a magánszférában érvényesülő korrupció mindig szeretnénk egy-egy kiemelt témára koncentrálni. Az EU intézményekkel nem foglalkozott a jelentés, valóban igaza van, rájuk is kellett volna vonatkoztatni ezt a jelentést. Nekem ez volt az eredeti szándékom, de nagyon kemény diónak bizonyult ez, hogy a bizottság önmagát értékelje. Ez nagyon gyenge pontja lett volna ennek a jelentésnek, nem igazán tudjuk magunkat értékelni, a tanácsot és a parlamentet is értékelnünk kellett volna ehhez valami közös nevezőre kellett volna jutnunk, hogy ezt hogyan tesszük meg, talán egy független testületre bízhattuk volna ezt a munkát. A jövőre nézve szeretnénk ezt önökkel is egyeztetni, hogy ezt hogyan tudjuk független testületként megtenni. Tudjuk, hogy szerénységre van szükségünk, az európai intézmények nem mentesek a korrupciótól, ezt el kell ismernünk, ezt ki is kell vizsgálni. Hogyan tudjuk ezt támogatni? Tudom, hogy lejáróban van a mostani megbízatása a bizottságnak is és a parlamentnek is, de a Stockholm utáni folyamatban talán egy nagyon érdekes téma lenne ez a jövőre nézve a bizottság és a tagállamok közötti együttműködésben. Azután az ellenőrzési mechanizmusok néha hiányosak az EU-s pénzekkel kapcsolatosan, valaki ezt is említette, több tagállamban megemlítették ezt a problémát, Guillaume asszony, igen, az állampolgárok benyomásait is vizsgáljuk. Sokszor ez komolyabban állítja be, komolyabb problémának állítja be a korrupciót, mint a valóság, hiszen az állampolgárok sokszor frusztráltak a jelenlegi helyzet miatt, de megkérdeztük az állampolgárokat, hogy volt olyan eset, hogy ők megvesztegettek valakit, vagy erre ösztökélték őket, úgyhogy ez egy pontosabb képet ad a helyzet valós állásáról. Remélhetőleg a következő jelentésben már még megalapozott alapokra épít, adatokra építhetünk. Azután a definíció bronxur. A hatalommal való visszaélés saját érdek miatt. Ez a definíciója a korrupciónak, ez az általánosan elfogadott definíció a tudományos világban. A lobbizás, politikai pártfinanszírozás, átláthatóság hiánya, ezek azok a jelenségek, amelyeket vizsgáltunk. A CDM mechanizmus ezzel párhuzamos, ez nem az én feladatom megítélni, hogy ezeknek a hatásköre hol ér véget. A korrupcióval kapcsolatosan sok országban merülnek fel kérdések és problémák, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk ezeket összehasonlítani, és hogyan tanulhatunk egymástól. Mint említettem, ez első lépés nagyon fontos lépés. A következő hetekben eh, nagyon fontos munka következik, megpróbáljuk eh, ennek a jelentésnek a folytatását is előkészíteni, lesz egy második jelentés, és eh, a tagállamok körében is napirenden kívánjuk tartani a témát. Néhány hét múlva a belügyminiszterek tanácsa elé kerül az ügy, és a parlamentekkel is egyeztetünk, és a nemzeti kormányokkal az ajánlások végrehajtására. Köszönöm elnök úr, hogy meghívtak, és nagyon kíváncsian várom, hogy hogyan folytathatjuk a dialógust a parlamenttel. Köszönöm szépen, Mászrom asszony, nagyon hasznosnak és nagyon érdekesnek tartom ezt a bemutatót az első korrupció ellenes jelentésről. Csak reménykedhetünk abban, hogy folytatása következik ennek a munkának, és további lépésekkel próbálják majd javítani a helyzetet. Ez egyre relevánsabb napjainkban, hogy a korrupciót közös normák alapján próbáljuk visszaszorítani és szabályozni a közintézmények működését. Remélhetőleg a következő években ez valós változást indít el, hogy csökkentsük az állampolgároknak azt a benyomását, hogy elterjedtelenség a korrupció, és hathatósan vissza tudjuk ezt szorítani. Úgy látom, hogy egyre többen érkeznek a szavazásra. Itt is a szavazás ideje, vágjunk bele. There will be a recess so that you can so that you can take your seats and tartunk, hogy mindenki elhelyezkedhessen, előkészítse a szavazókártyáját, 5 perc szünet, tehát 5 perc múlva folytatjuk.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 Üdvözlök mindenkit. Készen állnak szavazásra. Mindenki készen áll. Szavazó kártyájuk megvan a kedves kollégáknak, foglaljanak helyet. Egy kis figyelmet kérek. Próbáljanak meg leülni és csöndben maradni. Ugyanis szavaznunk kell, nem lesz könnyű a szavazás, és rövid sem lesz. Először is szavazunk arról a jelentéstervezetről, amelyet kollégánk Claude Morales jegyez, jelentéstevőként a, az USA NSA felügyeleti programja, felügyeleti szervek a különféle tagállamokban, és hatásuk az uniós polgárok alapvető jogaira, valamint a bel- és igazságügy területén megvalósított transatlanti együttműködésre. Kezdjük. Akkor a szavazást mindig megmondom, melyik módosítóról szavazunk, és ha szükséges, akkor ellenőrzünk. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 142-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, de megnyitom az elektronikus szavazást. Lezártam egyet több szocialista van, most rendben van, most rendben van, akkor nézzük meg, lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást, 25 igen, 3, 22 nem, elfogadtuk. És három tartózkodás volt. Valaki kíván szólni? Michel úr. Még várom a szavazókártyámat, de én is mellette szavaztam, akkor így 26. Csak a pontosság kedvéért. Jó rendben, akkor egyre több szavazatot szemlélünk mellette, bár a végeredményen semmit sem változtat. A következő, amiről szavazunk, a hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő 151-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 152-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 153, ezt ellenőrizzük a 152-est? Jó, ellenőrizzük 152-es, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Megint egyel több a szocialista. Most jó. 20, igen, 33 nem elutasítottuk. Következő 152-es, mondja az elnök. 153-as, igen, tehát 153-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük? Kérik az ellenőrzést, tényleg? Jó, akkor ellenőrizzük a 153-ast. Lezártam. 19 Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 157-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 158 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő a 178-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 179 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 180 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük a 180-as, 180-as ellenőrizzük. Megint egyetőbb a szocialista. Jó, most jó. Lezártam a szavazást. 15-38 arányban elutasítottuk. 181 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk 182 mellette. Ellene. Tartózkodás, ezt elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó, 182-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 185-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 183 mellette. Ellene. nem volt egyértelmű. Emeljék fel a kezüket, mert így nem volt világos. Ellenőrizzük, jó, megnyitom a szavazást, mert nem volt egyértelmű. Lezárom a szavazást. Tizenhét 34 arányban elutasítottuk, öt tartózkodással. Kérem, hogy emeljék fel a kezüket mindig, mert máskülönben nem látom jól. 14-es, 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette, Tizenötös kompromisszum mellette. Ja, látom, van itt egy módosító, 188-as, ami a kompromisszum, 14-es kompromisszumnak az első része, és erről még szavaznunk kell. Tehát a 188-as módosító első része. A második részről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Most jön a 15-ös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum, itt részenkénti szavazás, első rész. Első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Tehát a 16-os kompromisszum második részéről. Elnök mikrofonja kikapcsolódott. 34 igen, 23 nem, elfogadtuk. Azaz, A ...197-esről kell szavaznunk, és a 211-esről, mert ez a kettő azonos. mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor mi is következik, 17-es kompromisszum mellette. Mit szeretnének ellenőrizni? Matyő asszony. Mit ellenőrizzünk? rewinding the previous vote to check. Akkor az előző szavazást ellenőrizzük le, 197-es, illetve 211-es módosítókról megnyitom a szavazást. Le is zártam. 35 22 nem elfogadtuk. Menjünk tovább. 17-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 213 mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 214 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 215 mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. 216 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 217 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 218 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 219 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 220 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 221 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 220 a. Nem, még a 18-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 224-es, 225-ös együtt mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 228-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Igen, ez volt a 21-es kompromisszum. Elnézést, Jan Mulder 231-es számú módosítóján átugrottam, ezért vissza kell mennünk, 231-esről szavazunk 231 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most 232-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2.36 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 2.37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kompromisszum, ellenőrizzük az előzőt. Jó, akkor ellenőrizzük a 237-est. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 32 igen, 25 nem, egy tartózkodás, elfogadtuk. Következik 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 240 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 241 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 243 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 242 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 246 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 245-ös. Jó, ellenőrizik a 246-ost. 246-osról megnyitom a szavazást. Lezárom. 24 igen, 32 nem elutasítottuk. 245-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 244 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 247-es mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. 248 mellette, 247-et ellenőrizzük, 252-es hol van? kérdezi az elnök. De 248-asról még, még szavazunk. Á, a kettő azonos. Jó, akkor Egészen a 251-ig szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 249 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 250 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 255 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 259 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 256 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 258 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 257 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 260 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 261 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 263 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 262 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 264 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 265 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 269 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 270 mellette, ellenőrizzük a 69-est. 269-et valaki kérte, hogy ellenőrizzük. Tényleg? Jó. 269-es, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást 269-ről, lezárom. Lezárom a szavazást. 33 igen, 25 nem, tehát elfogadtuk. 270 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 271 mellette, ellene, nem volt világos, most tényleg ellenőrizni kell a 271-est, megnyitom a szavazást, lezárom. 28, igen, 27 nem, ez tényleg szoros volt, de igen. Elfogadtuk. 272 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 24-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 282 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 277 mellett, 79 mellette 77, nem ezt mondtam, elnézés, mondja az elnök, 277-est átugrottam, tehát a 277-ről szavazunk mellette. Ellene nem volt világos, 277-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 25 igen, 32 nem, elutasítottuk. 279 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 280 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 281 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 283-at visszavonták, 284 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 285 mellette, ellenőrizzük, 284-es, 284-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, 32, igen, 26, nem, elfogadtuk. Következő 285-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 286 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 287 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 302-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elutasítottuk elnézést, javít az elnök. 303 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 315 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 322-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 323 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 324 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 325 mellette, ezt ellenőrizzük a 324-est, 324-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. 25 igen, 32 nem, elutasítottuk. 326-os mellette. Elnézést, nem még a 325-ös, 325 mellette. Ellene. tartaszkodás, elutasítottuk. 326 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 30-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 330 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk 331 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk 332 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 330 elnézést az elnök, elutasítottuk. 333 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 334 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 336 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Elutasítottuk. Ellenőrizzük? Azt kérik. Igen. Akkor ellenőrizzük a 336-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 igen, 35 nem, egy tartózkodás elutasítottuk. Következik 335-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 337 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 340 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 341 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 32-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 33-as kompromisszum mellette. Akarják ellenőrizni? Mit? Az előző kompromisszumot? Mátyé asszony. Akkor elektronikusan ellenőrizzük. 32-es, megítom a szavazást. 32-es kompromisszumról szavazunk. 32-es kompromisszumról. 32-es kompromisszumot ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32 igen, 25 nem arányban elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 354 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk 355 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 34-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 367-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 369 68 javít az elnök. De az előzőt, az előzőt elfogadtuk a 67 es akkor a 68-as fogyott, nem? Még mindig él. Akkor elnézést. 368-asról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodást elfogadtuk. 369 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 370 mellette. Ellenőrizzük 369-et, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. ről Na mi lesz az eredmény? Lezárom a szavazást. 36 igen, 21 nem arányban elutasított, elfogadtuk. Elfogadtuk. 371. Ez okafogyott, akkor 370-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 371-es nem, ez okafogyott, 36-os kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 37-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 379 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk 380 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 381 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 38-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 403-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 421 a következő mellette, ellene, ez nem volt egyértelmű. 421-es mellette, ellene, tartózkodás. Hát azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük, 421-est ellenőrizzük, bár én úgy gondolom, hogy elfogadtuk. Megnyitom a szavazást, lezárom. Igen, elfogadtuk. 422 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 423 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 424 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 383 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 429 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 4.30 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 4.31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 4.32, 432 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 43-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most a 442-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 46-os kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 449 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 450 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 451 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 452 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 453 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 454 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 48-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadt láttuk, 49 részenkénti szavazás, első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Következik a 4. Hmm, nem a 460-as, hanem a 466-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es kompromisszum részenkénti szavazás. Három részben szavazunk első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellette. Ellene Hát ez nem volt egyértelmű. A második részről elektronikusan szavazunk, és kérem, hogy emeljék fel mindig rendesen a kezüket. Most a második részről elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 23, igen, 34 nem, egyértelműen elutasítottuk. Jön a harmadik rész mellette. Ellenem tartózkodás elutasítottuk. Következő. Négy es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 468 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 476 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 477 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 475 mellette ellene elutasítottuk. 477-es 76-osról nem, de 76-os, 476 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 477 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön az 52-es kompromisszum mellette. Ellenőrizzük. A 477-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 34-42 arányban elfogadtuk. Következik az 52-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 482-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 54-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 486 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 487 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 490 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 489 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 488 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 491 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 492 és a 493-as, 494-es azonosak? Nem. Csak a 492-es és a 93-as. Ezek azonosak. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 4. 94 mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. 495 mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. 496 mellette. Ellenőrizzük a 495-öst. Jó. 495-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22, igen, 34 nem, arányban elutasítottuk. 496-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 497 mellette. ellene, tartózkodás elutasítottuk. 498 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 55-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 56-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 507-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 508 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, azt szeretné, az 57-est, jó, ellenőrizzük az 57-es kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 37 igen, 20 nem arányban elfogadtuk. Az 5.12-es, 5.13-as azonosak mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 5.14 mellette, ellene, Ez most nem volt világos. Ellenőrizzük az 5.14-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 36 igen, 21 nem. Most ez így egyértelmű. 5-15-5-16-os azonosak mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Következik 58-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 518 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 519 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 520 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 521 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jönnek a hivatkozások és preambulum bekezdések egyes módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as, 9-es, 10-es, 11-ről blogban szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es kompromisszum mellette, el 60-as, igen, 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következő 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 62-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene elutasítottuk. 63-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 64-es mellette. Ellenőrizzük a 25-öst. 25-öst? Jó, ellenőrizzük a 25-ös módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 24 igen, 32 nem elutasítottuk. 64-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette, ellene, elutasítottuk. De emeljék fel a kezüket, kérem. Aztán valamennyien fáradtak vagyunk, de ha nem emelik fel a kezüket, akkor nekem itt csak totoznom kell. 65-ös kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 40 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 66 mellette, ellene tar- kompromisszum volt ez, ugye? Elfogadtuk. Akkor mi jön? 46-os mellette. El... A 44-es, 45-ös, erről nem kell szavaznunk. Hogy tévedek? Á, nem igazuk van, akkor ezekről még szavazni kell. 44-esről és a 45-ösről, amelyek azonosak mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Elutasítottuk? Ha, <laughs> inkább ellenőrizzük. Ellenőrizzük. 44-es, 45-ösről elektronikusan szavazunk, ellenőrizzük. Claude. Most látom, igen, a koordinátor igennel szavazott, akkor rendben van. Egyet túl sokan vannak a szocialisták. Lezárom a szavazást. Igen, hát ez egy igen. Elfogadtuk. 46-os mellette. ellene. Hmm, nem volt világos. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Tudom, hogy fáradt mindenki. 46-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezártam. 30 igen, 26 nem, elfogadtuk. Akkor jön a 47-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 49 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es, ez egy technikai korrekció. 51-esről szabadunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 60-as mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 61 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 63-as jó, ellenőrizzük a 62-es, de kérem, hogy emeljék fel a kezüket, akármilyen fáradtak, máskülönben nem egyértelmű. Ugye a koordinátorokat nézve meg legyen a kritikus tömeg, tehát a 62-es ellenőrizzük. Helycsere. Rendben van? Akkor 60 33 as 33, 23 nem, elfogadtuk a 62-est. 63 mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 64 mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítottuk. 65 mellette. Ellenem tartózkodás elutasítottuk. 66 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 68-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 69-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 74 mellette hát, Szerintem elfogadtuk 73-as, de jó, ellenőrizzük. 73-as, 73-as, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Hú, egyértelműen elutasítottuk. 74-es mellette. Ellene. Hát, hogyha a szocialisták nem szavaznak egyértelműen, 74-es, 74-esről szavazunk. Ismételjük meg akkor a szavazást, tehát szavazunk a 74-esről mellette. Á, most látom. Ellene. Elfogadtuk. 75-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 76 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 77 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79 mellette. Jó, ellenőrizzük a 78-as. 78 as megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom. 31-ige, 26 nem. 79-es mellette, 79 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 81 mellette, 81-es mellette, ellene, ellenőrizzük, nem láttam egyértelműen. 81-esről szavazunk. Lezártam. Harminchárom igen, 25 nem elfogadtuk. 82 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 83 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 84 mellette, ellen 84 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 85 mellette, Mit akartnak ellenőrizni? 83-at, 84-et. 83-ról akkor Ellenőrizzük a 83-ast, szavazunk. 83-as, megnyitom a szavazást. Le is zárom. Szavazzanak. Harmincöt, igen, 23 nem, tehát elfogadtuk. 84-es, ellenőrizzük a 84-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. ugyanaz, elfogadtuk. 85 mellette, ellene. Mi van a szocialistákkal? Jó, mellette vannak. Elfogadtuk. 86-os mellette. ellene, tartózkodás elutasítottuk 87 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 88 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 89 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 90-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 91 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 92 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 93 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 94 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 95 mellette, Elfogadtuk. Azt mondtam, hogy elutasítottuk, akkor elfogadtuk. Egyértelműen elfogadtuk elnézést. Jó, ellenőrizzük. 94-esről megnyitom a szavazást. 94-es. Elfogadtuk. Lezárom a szavazást. 42-15 arányban elfogadtuk, rendben van. 95-ös mellette, ellene. Most ezt tényleg kell ellenőrizni. 95-ösről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezártam. 28 igen, 26 nem, elfogadtuk. 96 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 97 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 71 mellette, e- mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101 mellette, 101-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 102 mellette, Ellene tartózkodás elfogadtuk 103 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 104 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 72-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 73-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Na, már majdnem a végére értünk, 74-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 117-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 118-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 119 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 120-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és most szavazunk a módosított szövegről. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom. 33 igen, 7 nem, 17 tartózkodással elfogadtuk. Thank you, Mr. Morales. Köszönjük Morales úrnak. De még közel sem értünk a végére. Még, van még egy szavazás hátra. Az igazságszolgáltatás értékelés és a büntetőjogi és jogállamisága kapcsolatos szempontok alapján Gönc Kinga tollából készült a jelentés. Ne menjenek sehova, kollégák, hát még hátra van egy szavazás. Ne hagyjanak itt minket. Még egy szavazás van hátra. Please. Those defecting the vote, do it in silence. <laughs> Akik angolosan távoznak, azok tényleg tegyék ezt angolosan, csendben és észrevétlenül. please let's let's try to make it okay we're going to get started please please remain in silence okay csendet koncentráljunk az előttünk fekvő feladatra szavazunk még mindig szavazunk 37-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. Ezzel továbbugrunk egy pillanat a következő oldalra. Juri 3-as. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 47-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 48-as. Mellette ne, ne, ne. Nem fogadtuk el. Az 49-est visszavonta az előadó. 50-es mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette. Ellene. Elfogadtuk 52-es, visszavonták 53-os. Mellette. Ellene. Nem fogadtuk el. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk, és így tovább is ugorhatunk a hármas kompromisszumra, de részenként szavazás, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó, jó, jó, rendben, ellenőrizzük a harmadik részt. Rajtam nem múlik. Tehát hármas kompromisszum, harmadik része. Bár én azt mondtam volna, megesküdtem volna, hogy elfogadtuk. Tehát hármas kompromisszum, harmadik része. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el 38-12 arányban. Ugrunk tovább meglepő módon a négyes kompromisszumra mellette. Ellene. Elfogadtuk. 71-es mellette. Ellene. Nem fogadtuk el. 69-70-es megegyeznek, ezért együtt szavazunk róluk mellette. Ellene. Elfogadtuk. 72-es mellette. ellene tartózkodik. Így valaki, jó, jó, ellenőrizzük elektronikusan, mert ezt nem tudom biztosan kibogozni. Romlik a, vagy romlik a látásom, vagy nem emelik elegen a kezüket. Tehát 69-70-es, bocsánat, bocsánat, 72-es, 72-es javítja magát az elnök, tehát 72-esről Szavazunk. Csak szavaztunk, mert lezártam közben a szavazást, és megmutatom, hogy 31-20 arányban két tartózkodásra, mert elfogadtuk. Júri 5-ös. Bocsánat, a hát 73-as majdnem átugrottam mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Júri 5-ös mellette Jó, hát akkor a 73-ast is ellenőrizzük elektronikusan. négy van, hát eh, ez elég meggyőző volt. Júri 5-ös mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Júri 6-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Most pedig hivatkozások és preambulum bekezdések következnek. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Júri egyes mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Júri kettes mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Jó, rendben, a Júri kettest ellenőrizzük. Júri 2, let's, let's check on Júri 2, okay? Júri 2 tehát elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. És hip-hop le is zárom. És megállapítom, hogy 21-32 arányban leszavaztuk. Hűha, na most milyen? Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. Hatos mellette. Ellene. Nem világos segítsenek kérem, emelgessék szépen a kecses kacsóikat. Különben mindent elektronikusan kell ellenőrizni, mint a hatost, amit elektronikusan ellenőrzünk. Egy kis amíg le nem zárom a szavazást, meg nem állapítom 42 82 8 arányban kitartozkodás mellett elfogadtuk. 7-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene elfogadtuk. 10-es mellette ellene elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette. Jó, jó, 15-öst ellenőrizzük eighteen vote is open now closed thirty three against thirty three eighteen arányban elfogadtuk most már tényleg sixteen os következik mellette ellene tartózkodik elfogadtuk 5-ös 16-ost is ellenőrizzük rajtam, nem múlik, rendben van. Megnyitom a szavazást. 34-17 arányban elfogadtuk, ötös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es módosító mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 23-as mellette, ellene, nem fogadtuk el, 24-es mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el 25-ös mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 31-es mellette Jó, a 30-ast ellenőrizzük előbb elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Ez a szavazást. Nem fogadtuk el. a 31-es mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 32-es mellette tartózkodik, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Júri E mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Júri F mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 36-os mellette tartózkodik, elfogadtuk. Júri C. mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Júri D. mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Az így módosított szöveg egészéről szavazunk elektronikusan. Elektronikusan mondom. Mindenki leadta a szavazatát? Akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy 34-16 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk, gratulálunk Gönc Kingának. Bravo! Well, do we have a way to go? Mi van még hátra? Vége? ha hiszik, hanem ma délutánra véget ért a munkánk. Holnap reggel 9-kor folytatjuk ugyanitt. Mindenkinek szép estét! Sorry, I'm sorry! Bocsánat, bocsánat! Van még egy napi rendi pontunk. Gönc. Gönc Kinga nának van valami mondani valója, de nem tart sokáig. Csak, csak az eredetit javasljuk, nincs Jó. Eh, okay, I'm really sorry that I have to keep you here for another two... Elnézést, hogy még két percig igénybe kell vennem a türelmüket. Ez egy olyan vélemény, amiről nagyon későn született döntés. Kérek eh, mindenkit, kedves kollégák, hogy mutassanak némi tiszteletet a kollégájuk munkája iránt. A jelentéstevő most eh, szeretné hallatni a hangját. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy segít. A Költségvetési Bizottság úgy döntött, hogy szeretnének kidolgozni egy jelentést. Azzal kapcsolatosan, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le az MFF-ből, és mivel eh, mi is tárgyalunk erről a dossziéről, ezért eh, az utolsó pillanatban kaptunk arra lehetőséget, hogy véleményt mondjunk erről szorít minket az idő, mint mindig az ilyen utolsó pillanatbeli jelentéseknél, úgyhogy kérem, hogy aki részt vett az MFF különböző úton módon zajló tárgyalásaiban, hogy vegyenek részt ebben a munkában. Egyrészt elismerjük azt a munkát, amit a jelentéstevő végzett a libével kapcsolatos alapok esetében, sokat dolgozott ezen, ezt elismerjük, és mindenki említette, hogy nagyon nehéz volt úgy tárgyalni, hogy nem ismerjük a végleges költségvetést, a, tárgy, a tartalmi kérdésekről számok nélkül nagyon nehéz volt tárgyalni, különösen azt szeretnénk megemlíteni, hogy milyen konstruktív szerepet játszott az elnökség és a bizottság a Just Fund alapokkal, de nem a hum kapcsolatos alapokkal. Egyfajta hallgatólagos megállapodás volt a tanács és a bizottság között, hogy nem veszik figyelembe a parlament véleményét, vagy legalábbis nagyon sokáig tartott. A Libe szakbizottság a, az alapok felügyeletében kíván részt venni, a delegált aktusokról is beszélünk. A programozási döntések esetében ezt két intézmény esetében nem fogadták el, hiszen a parlamentet megfosztották a felülvizsgálati jogától. Szeretnénk megemlíteni a módosítást, amelyben biztatjuk a bizottságot arra, hogy a civil társadalom képviselőinek is biztosítson ilyen forrásokat, és a két programozási időszak között ne legyen túl nagy hiátus. Ez csak az egyik javaslat. Csak angolul tudunk elfogadni módosító indítványokat az időszorítása miatt. Legkésőbb február 18-áig be kell nyújtani a módosítókat, tehát jövő keddig. Egyébként nem tudjuk már befolyásolni a folyamatot. Nagyon sajnálom, hogy ezt a jelentést most ismertetnem kellett önökkel, de ez volt az egyetlen alkalmam. Közben az elnök mikrofon nélkül rendre utasítja a bizottság tagjait. Nagyon zavaró, hogy zajonganak a teremben, úgy tudom, hogy annyira nem nyűgözi le a kollégákat ez az ügy, mint a korábbi témák, de ebből a folyamatból is nagyon sokat tanulhatunk az MFF-fel kapcsolatos tárgyalások során. Ami nagyon fontos, köszönöm a hozzájárulásokat, megpróbálunk figyelembe venni minden véleményt, és elnézést kérek, de nincsen más mód arra, hogy befolyásoljuk ezt a folyamatot. Tehát február 18-ára kellett kitűznöm a határidőt, ez jövő hét kedd, és csak angolul lehet benyújtani a módosítókat. Ezt nagyon sajnálom még egyszer. Az elnök, köszönöm szépen, hogy ismertette az MFF-fel kapcsolatos véleményt. Kérdezem, hogy valaki szeretne szólni ebben a témában. Igen, Természetesen van rá lehetőség, Marinescu úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon jó ez a vélemény, de azt gondolom, meg kellene említeni néhány általános dolgot. A tárgyalások során, az MFF-ről folytatott tárgyalások során véleményem szerint a parlamentet kirekesztették. A az összegről az Európai Tanács döntött, mi csak igent vagy nemet mondhattunk rá, ennyi, ez a szabály, de ennél többet tehetnénk, ha minden eh, európai politikát együtt döntésben eh, tárgyalunk, beleértve belügyi témákat is, a költségvetést is, és ezt alulról felülre építve, felfelé építve képzeljük el, nem pedig fordítva. survey of all the European policy and Annyi célunk van, hogy befolyásoljuk az európai szakpolitika alakulását, és hogy teljesülni tudjanak ezek a politikák. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. Okay, to you, Guns. Gönc asszony. Igen. Azt hiszem, Lambert asszony is szólni szeretett volna, majd az ő felszólalása után én reagálok. Igen, köszönöm. A mi frakciónk részéről annyit tudok elmondani, hogy egyetértünk ennek a véleménynek az irányultságával. Van néhány módosítunk, ezeket majd szeretnénk eh, benyújtani a tárgyalási állásponttal kapcsolatosan, de elhangzott, hogy a parlamentet nem igazán vonták be ebbe a folyamatba, legalábbis nem olyan mértékben, mint ahogyan mi erre számítottunk volna, vagy ahogy kellett volna. Valóban ez egy nagyon helytálló megállapítás, és eh, a parlament belső koordinációját is figyelembe kellene venni legközelebb, mert úgy gondolom, hogy nem mindig egy irányba mutatott a parlament véleménye sem, és nyilván ez a széthúzás és ártott az ügynek. Köszönöm. Csak két mondatot szeretnék mondani. Van egy határidő. Tudom, hogy nagyon rövid a határidő, de nagyon örülnék, ha megkaptam a módosítókat Marina Skortól és Lambert asszonytól. Nem bánom, a kritikusok a témában, és ezt hozzájárulásként elküldhetjük a Költségvetési Bizottságnak, ugyanilyen okokból ők is kritikát fogalmaztak meg, ezt megemlíthetjük, bizonyos tekintetben pozitívan is fogalmazhatunk, elsősorban a saját dossziéink esetében, nem az egész nem a belügyi dossziék esetében, ott nagyon nehéz volt a tárgyalás, és a parlament véleményét egyáltalán nem vették figyelembe, úgyhogy megfogalmazhatunk kritikusabb álláspontokat, és készen állok arra, hogy figyelembe vegyem az önök módosításait. 18. a KED, tehát a határidő, kettő darab munkanap van addig, de más módon nem tudunk eljárni. Köszönöm szépen, hogy bemutatta ezt a jelentéstervezetet, és hogy elhangozhatott ez a néhány észrevétel. Jó munkát végeztünk ma, holnap találkozunk 9 órakor viszontlátásra.